Dear colleagues. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! I would ask if we can adopt the agenda. A napi rend elfogadható? Rendben van, köszönöm. Fogadjuk el a december 8-i, december 12. január, 12. január 25 és február 6-ai ülések jegyzőkönyveit. Amennyiben nincsen észrevételük vagy felvetésük, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük, köszönjük. Néhány bejelentén valóban. emlékeztetem a képviselőtársakat, hogy ma délután fél hatkor az 55-ös cikk alapján a Juri-val együtt tartunk közös ülést. A bizonyos cégek adó adónyilatkozatainak közvetétele címben. Ahogyan a titkárság tájékoztatott mindenkit, hogy holnap pedig a Libével tartunk közös ülést a pénzügyi rendszerek visszaé, való visszaélés témájában a terrorista um, szervezetek támogatása érdekében. Február 16-án a koordinátorok üléseztek, és ezeket a döntéseket hoztak. A delegált jogi aktusok, a március 25-i slot, a PSD túra, fog koncentrálni. A koordinátorok egyetértettek abban, hogy eszmecserét tartanak március 9-én harmadik államok ekvivalenciájáról. Az Európai Bizottság és az SS vesz részt. A irányítás és a gazdasági párbeszéd, illetve az Euró csoport elnökével való egy eszmecsere március 21-én délután háromkor kerül sor, ez egy rendkívüli lesz. Az ECON két misszióra, Lisszabonba és egy másikba kér majd engedélyt. A cctp n a koordinátorok egyetértettek abban, hogy meghívjuk a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy vegyenek részt az egyik szakbizottság ülésen, ahol a CCTP uh, dossziét tárgyaljuk 2017 második fél évében. Végezetül pedig, ahogyan tudják, az ECON egy eh, nehéz helyzetben van, eh, hiszen csak az első alelnököt választottuk meg, és így a szakbizottság elnöksége diszfunkcionális, nem működik jól, ezért tehát az ECON koordinátorok és az elnök úgy döntött, hogy a frakciók elnökségéhez kérvényel fordulnak, hogy minél hamarabb találjanak megoldást erre az áldatlan helyzetre, természetesen az eljárási szabályzat idevágó iránymutatásai szerint várjuk a frakcióvezetők, a frakciók lépését. Minden esetre még készen állunk, hogy a magunk részéről mindent megtegyünk, amit meg kell tennünk a házszabály vagy az eljárási szabályzat érdekében. És természetesen minden megoldásról majd tájékoztatjuk a feleket. Ezzel kapcsolatos észrevésztel? Igen, köszönöm, elnök úr. Azon gondolkozom, hogy nem határoztuk-e meg, nem határoztunk-e meg határidőt. Igen, a frakciókkal, a frakciók irányába jeleztük, hogy belátható időn belül in due time uh, várjuk a válaszokat, tehát ilyen módon, ha nem is konkrétan, de van egy határidő jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. 4. február 4-én a Finance Watch Financing Program 2017-2020 programról háromoldalú tárgyalást folytattunk, és politikai megoldást kötöttünk, politikai megoldásra jutottunk. A konzultációt konzultációra március 22-én kerül sor, és ma pedig az EFRÁG-ról tartunk egy háromoldalú tárgyalást. Végezetül már is az ötös napi rendi pontnél vagyunk. Az Európai Kockázati Tőke Alapok és az Európai Szociális Vállalkozási Alapok jelentésnek a módosítóit vitatjuk. Meg Szirpa Petikeinen a szót, kapszót, Tessék! Köszönöm szépen, összességében nincsen sok bonyolult ügy a e jelentés tervezet kapcsán. Úgy tűnik, hogy nincsen nagy vita vagy megosztottság a képviselők között e, ebben a kérdéskörben. Széles körű, széles körben támogatják a képviselőtársak e, ezt a tervezetet, mi, mi szerint, hogy könnyítsünk a kockázati tőke alapok működésén. A vélemények leginkább a szükséges, az elvárt minimális beruházások tekintetében oszlanak meg. A kockázati tőke befektetők számára 100 ezer euróban kristályosodott ki a határérték. Elég nagy vita volt itt a kockázati tőki alapokról a parlamentben. Én magam hajlalmosnak mutatkoznék, hogy egy alacsonyabb, minimális beruházási összeget fogadjunk el a kiskereskedelmi beruházók számára. El is mondom, hogy miért gondolom ezt így. Mostanában nagyon sok peer-to-peer -peer kölcsönzés zajlik, tehát azonos szinten álló szervek kölcsönöznek egymásnak, és ezek magas kockázatok. És hogyha ezeket szabályozzák, akkor a retail investor számára a, tehát a végfelhasználónak biztosító, hitelt nyújtó beruházó számára nagyobb kockázat jelentkezik, és ezért ezt a küszöbben érdemes megjeleníteni. Ugyan Philipsben is láttuk, amikor egy csomagszerű, bonyolult terméket látunk, nagyon nehéz nyomon követni, hogy mi a kockázat. Az egyszerű kockázati tőke esetben pedig a kockázat magasabb, de a csomag egyszerűbb. Tehát vagy mondjuk a napelemek, vagy a erőmű profitabilisá válik, vagy nem. Mindenképpen, és erre teszek javaslatot kompromisszumként, mindenképpen célra vezető volna megkérni a bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a retail investor kategóriájára nem tudjuk-e ezt az alacsonyabb, minimális beruházási küszöböt alkalmazni. illetve esetleg az ilyesfajta beruházók számára egy maximális beruházási plafont is bevezethetnénk. Ez itt a fő kérdés, de összességében egyetértek a más beruházókra vonatkozó minimális beruházási öm, összeg előirányzatával. A saját alapok tekintetében nagyobb vita van a 100 ezer euró plusz egynegyedes, a fix doverhedek egynegyedes saját tőkés előírás keretében vagyunk, plusz a kiegészítő alapok, és van az az eset is, amikor a fixált overhetek egy nyolcadát eh, írja elő a jogszabály a szükséges saját tőkének. Az ekonban vélemény eh, közelítenek a vélemények eh, ebben a kérdésben, és tudjuk, hogy a kockázati tőke alapokkal a probléma a világ más pénzpiacaival szorosan összefügg, határán átnyúló ügyek vannak, és minél magasabb a kockázat, nagyon nehéz új alapokat teremteni, ezért tehát olyan szabályokra volna szükség, ahol a beruházásokból nagyobb részt hasonlítanak ki a kockázati tőkeberuházók. Felmerül akkor a kérdés, hogy mit tegyünk hogyha a kockázatot így kezeljük. Hát, hogyha a kockázati tőke elveszíti a beruházását, akkor sem a 100 ezer eurós vagy az fixált overheadek egynegyedére vonatkozó szabályok sem segítenek, hiszen mindenképpen elvész a pénz összességében. Tehát az ezeket a struktúrákat úgy kell kialakítani, hogy az általános költségek, vagy a fixed overheadek, vagy üzemi költségek tekintetében járható legyen ez a rendszer. Ami pedig a fund managerek eh, jogosra eh, vonatkozó jogos követelményt illeti, hogy felelősség teljesen bánjanak a befektetett pénzekkel. Nos, ez egy következő kérdést vet fel, mégpedig, hogy hogyan tudjuk a megfelelő regisztrációt, illetve az egyes alapok tevékenységének felügyeletét biztosítani a jogszabályban. Jobb felügyeletre van szükség, az alapok feletti jobb felügyeletre van szükség egyrészt, másrészt pedig a tőkepiaci unión belül egy igazi, genuin, valós európai tőke, kockázati tőke piacot akarunk létrehozni, ez pedig jelenleg nem működik, hiszen különböző tagállamokban különböző regisztrációs csoportok vannak, más-más módon működik a felügyelet, más módon értelmezik a rendeletet. Ez roppant költségessé teszi az alapok működését, hogy hát akarják lépni a tagállami határokat. Ezért a javaslatom az volt, hogy az ESMA, tehát az Európai Unió végső soron feleljen a regisztrációért, ne a hatáskörre rendelkező nemzetközi hiba, hivatal vagy hatóság. sokan azt mondják, hogy ez túlon túl nagy változás, és a tanács lehet, hogy nem rendelkezik ekkora úgymond politikai éjséggel, hogy ilyen nagy falatot is bekebelezzen, hogy az eszmához utalja ezt a regisztrációs hatáskört. De van egy olyan áthidaló javaslat, amelyre a módosítőim között tettem javaslatot, és úgy tűnik, hogy ott egy-két más frakciós támogatja ezt. Ebben pedig, mármint az áthidaló javaslatban, arról van szó, hogy biztosítsunk egy erős szerepet az eszmának, a létrehozás, a felügyelés és a határokon átnyúló marketing és igazgatás tekintetében legyen egy egységes eljárásmód Mindez persze a kockázati tőki alapokra vonatkozik. Hogy lehet ezt elérni? A nemzeti hatáskörre rendelkező hatóságok felelnének a regisztrációért és a napi ügymenet felügyeletért, ám, ez itt a javaslat lényege, az ESMA-nak jogában állna hogy részletes iránymutatást bocsásson ki, és a bejegyzési vagy regisztrációs eljárás tekintetében formai és tartalmi kritériumokat eh, írjon elő mondjuk a minimális elvárások tekintetében a nemzeti felügyelőknek. Ezen felül az ESMA a regisztrációs dokumentációhoz teljes egészében hozzáférnem, tehát a tagállami hatáskörrel rendelkező hatóságok hajtanák végre a bejegyzést, a regisztrációt, de az ESMA betekinthetne a dokumentációba, és hogyha a bejegyzési folyamat nem felel meg a közös iránymutatásoknak, vagy hogyha a felügyelet nem felel meg a ránehezedő elvárásoknak, az ESMA beavatkozhatna. Ez egy kompromisszumos megoldás, és talán feltárul annak a politikai lehetősége, annak a lehetősége, hogy politikai támogatást lehessen kikovácsolni a javaslat mögött, a javaslat támogatására, tehát ebbe a kompromisszumos irányban gondolkozom én. Végül, de nem utolsó sorban, aztán a management vagy management és marketing passport kérdésem, vagy csak marketing passport legyen, Én úgy gondolom, hogy mind a marketing, mind a management passport vagy nemzetközi engedélyre szükség van. Tehát a forgalmazás és kezelési útlevélre mindkét szempontból szükség van, és így lehetne célra vezető. Az összességében világos, az irány. Igyekszem minél hamarabb a dossziéhoz benyújtott kompromisszumokat egy átfogó kompromisszumos csomagba összefoglalni annak érdekében, hogy a parlament egy irányba húzhasson. Köszönöm. Now for the group, I understand. Köszönöm szocialisták és demokraták nevében. Luigi Morgano következik. Sí, grazie, grazie. Köszönöm szépen. Először is elnézést szeretnék kérni Konszolino kollega nevében, aki nem volt, nem tud itt lenni, és ezért eh, az álláspontját átadta nekem, hogy ezekről tájékoztassam önöket, illetve felolvasom, hogy a legpontosabb legyek. Köszönöm minden kollégának, aki bemutatta a módosítóit, különösen Pieti Kájnen kollégának köszönöm. Különösen örömmel fogadtam, hogy egy sor módosítót nyújtottak be, amelyben az én felfogásom szerint fogalmaztak, annak ellenére, hogy más frakciókból vagy más országokból nyújtottak be ezeket a módosítókat, ezért úgy látom, hogy sok lehetőség nyílik arra, hogy a kompromisszumokat kidolgozzuk. Egyrészt az útlevél tekintetében, a forgalmazás és kezelési útlevél tekintetében. Úgy gondolom, hogy a bejegyzett eh, menedzser, menedzser vagy igazgató eh, kell, hogy megbizotja legyen ezeknek az útleveleknek az EIFRD tekintetében. Ez a változás ugyanakkor olyan helyzetet hozna létre, hogy a szolidabb pozícióban lévő entitások vagy egységek versenyelőnyt nyernének a kisebb egységekkel szemben. Ami pedig a saját forrásokat illeti, saját alapokat illeti, az ez ma igyekezett ennek a szintjét meghatározni. Kollégám fenntartja, hogy mindezt nem az RTS, RTS-ben, hanem a rendeletben kell szabályozni végezetül pedig, illetve azért, hogy a jog érvényesülése félreérthetetlen legyen, és egységesen értelmezzék a dokumentumot. Végezetül pedig ezekről a pontokról kollégám módosítókat fog benyújtani, de fenntartja továbbra is, hogy látja a kompromisszumok megkötésének lehetőséget. Harmadsorban pedig kihangsúlyozzam a bizottságok szerepét. A felügyeleti bizottság ugyanakkor nem járhat el egyedül a tagállamokban. A felügyelet és az ellenőrzést összességében a úgy kell végezni, hogy a költségeket is biztosítsuk, ami pedig a hatályt illeti, több felügyeleti hatós hatáskört kell biztosítani a hatóságoknak, azért, hogy a verseny hátrányok kiküszöbölhetőek legyenek az egyes nemzeti e, vállalkozások között. Ennek érdekében úgy gondolja a kollégám, hogy eh, olyan hogy a javaslatnak tartalmaznia kellene a felügyeleti hatóságokra vonatkozó közös szabályokat. Ugyanakkor úgy gondoljam, hogy az környezeti átalakulás kérdését nem szabad meg eh, kihagyni. A szociális vállalkozási alapok és az európai kockázati tőke alapok eh, olyan eh, forrásokat biztosítanak, amelyeket könnyen lehet a környezetvédelmi célokra fordítani, például az Euréka zöld alap egy jó példa erre, ahol a befektetők, a beruházók nagy érzékenységgel figyelik a környezeti kérdéseket. Árnyék jelentős tevőként, tehát a kollégám az ESMA-nak akar nagyobb szerepet adni, és örömmel fogadja, hogy egy sor módosítót nyújtottak be a nagy frakciókban dolgozó kollégák, és a management post és passport, vagy a forgalmazás és kezelési útlevél tekintetében megfogalmazott aggájaikat is osztja. Az a cél, hogy megfelelő horizontális kompromisszumokat lehessen kialakítani, az egyes frakciók között is így adjunk nagyobb nyomatékot a dokumentumnak a parlamentben. Köszönöm szépen. No, okay, I don't see. Köszönöm, nem látok mást. Guétól sem, Urtaszun úr, a zöldektől. Köszönöm elnézést kérek Philip Lamberts nevében, aki nincs ma itt. A nevében szeretném azt elmondani, hogy reményeink szerint gyorsan sikerül majd megállapodni a tárgyalófeleknek ezzel az anyaggal kapcsolatban. Már ez az első két héttel ezelőtti Strasburgi árnyék előadó ülésen is e, e, e, ilyen reményeink voltak. Akkor most, e, amit Filip e, üzen, először is, szeret, e, először is tetszik nekünk, hogy az ESMA szerepét megerősíteni a raportőr csak úgy, mint üdvözöljük azt is, amit a forgalmazási és kezelési útlevéllel kapcsolatban tett, emellett a befektetési küszöbb csökkentését is támogatjuk, amennyiben ez megtörténik, akkor növelni kell a kisbefektetőknek a védelmét, eh, ahogy azt a hosszú távú befektetési alapoknál is megtettük. Eh, tudomásul veszük, hogy a frakciók többsége jelenleg olyan szavatoló tőke követelményeket fogalmazott meg, amelyek a működéssel és a kontinuitással foglalkoznak csak, tehát néhány hét kontinuitásról van szó. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy a szavatoló tőke követelmény az el kell, hogy érje, hogy az illikvid eszközöket ne legyenek kénytelenek mélyen áron alul eladni. A százalék, amit javasolnak, az az alap százalékában lehet megállapítva, illetve a szerződéses limitek lehetnek. Emellett szeretnénk, hogyha a finanszírozható eszközök kiterjesztését megfontolnák az európai kockázati tőke alapoknál e, a beruházás időzítése is e, figyelembe kell, hogy vegyék, e, és olyan vállalkozások lennének csak finanszírozhatóak, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és egy 15 milliós összeg is van. Having an annual turnover exceed Throughout all the investment stages, qualifying a szabályozott piacokon azonban nem lehet kereskedni ezekkel a papírokkal. Filip nevében emellett további információt szeretnék kérni az EUVECA alapokról. Látjuk azt, hogy ezek az alapok az éves jelentésükben többet kell, hogy eláruljanak magukról, és azt is közölniük kell, hogy milyen módon járulnak hozzá az innovációhoz. Összességében úgy érezzük, hogy amikor az EU jogalkotás kezdeményez, akkor megfelelő adatokat is kell kapnia ahhoz, hogy megmérje, hogy a célok teljesülnek-e vagy. Thank you. Uh, I... Köszönöm. nem látok mást, akkor most bárki megszólalhat Burkhard Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy az, amit Szirpa Pietikeinen javasolt, mindenképpen számíthat a támogatásomra. Egy nagyon pragmatikus, arányos megközelítést alkalmaz a jelentéstevő, ami az EU-veke és ESZVA rendeleteket illeti. Az eddigi szabályozás ugye nem járult hozzá megfelelően ahhoz a célkitűzéshez, hogy előmozdítsuk az európai gazdaságban a vállalkozói szellemet és az innovációt. Európában nagyon hiányosak a kapacitásaink, ami a finanszírozást illeti, a tőkepiaci, tőkepiacok működése nem megfelelő, a kockázati tőkepiacok elmaradottak. Szerintem mindenképpen kezelnünk kell ezt a problémát, ez pedig csak akkor sikerülhet, hogyha egy forgalmazás és kezelési útlevelet hozunk létre az alapkezelők számára, amely a gyakorlatban is működőképes. Nem tartanám célra vezetőnek, hogy megkérdőjelezzük ennek az útlevélnek a szükségességét. Sokkal fontosabb ennél az, hogy arányos és megfelelő útlevelet hozzunk létre, hiszen azt akarjuk, hogy a tőkepiacot előmozdítsuk, nem pedig, hogy még inkább fragmentálódjon Európa ezen a téren. Ugyanez igaz a tőkekövetelményekre vonatkozóan is. Az EU-vek a kezelők a termékekre vonatkozó szabályoknak is meg kell, hogy feleljenek. Úgy gondolom, hogy nem hasonlíthatjuk őket össze féle menedzserekkel sem, főként a nagyságrend miatt. Én jónak tartom Szirpa megközelítését, és támogatandónak tartom azt. Ami pedig az ESMA kompetenciáit életi, szerintem itt is egy gyakorlatias megközelítésre van szükség olyan kompetenciákat adni az eszmának, amelyet az eszma maga nem is kér, vagy amelyeknek nem is tud igazán megfelelni, szerintem nem célra vezető. Köszönöm. Köszönjük. Pervas Berez. Merci, euh, merci à la rapportrice. Köszönöm az, árnyék, az előadónak is azt a hozzáállást, amit tanúsított, amikor erről az irányelvről beszéltünk, bár közös a cél valóban, és valóban a, a most hatályos jogszabály nem érte el a célját, tehát egy kicsit felül kell vizsgálni a dolgokat. Nagyon sokan beszéltek már az ESMA szerepéről. Én azt gondolom, hogy egy ilyen intézetben a bizalmat kell, hogy kifejezzünk, ha már létrehoztuk, és egy olyan európai jogszabályról van szükség, amely e, ezt amely így is tesz. A kisbefektetők védelme az egy fontos e, szempont, az egyik fontos e, aggodalmunk, és ezért a Legal Entity Identifier-re vonatkozó módosítót nyújtottam be, és azt gondolom, hogy ezt a, a, az álláspontot kell vallanunk. Én szocialista árnyék előadóként úgy gondolom, hogy a jutalékok kezelése az egy külön tényező, meg egy kiegyensúlyozott álláspontot kell megtenni. Nem a tagállamokra kell bízni a felügyeletet, ami a makroprudenciális kihívásokat illeti nyilván ez megint egy felügyeleti kérdés, és aztán van még egy érzékeny téma, level playing fieldnek hívják ezt brüsszeli zsargonban, a, a, és az abak irányelvre utalok itt, aztán ott van az útlevél kérdése még, ugyanolyan feltételek mentén működjön ez -e, vagy sem, mint az, az abak irányelvnél milyen követelményeket fogalmazunk meg a az Európai Szociális Vállalkozási Alappal, illetve az Európai Kockázati Tőke Alappal e, ugyanolyanokat-e, mint amelyet az ABAK irányelvben megfogalmaztunk. E, én nagyon óvatosan járnék el, amikor ezeknek az alapoknak a felügyeletéről van szó. Egyszerűre kell őket e, hát vonzóbbá tenni, ugyanakkor nem szabad új hedge fundokat teremteni azok kockázatával, mert az egy tévút lenne. Thank you very much. Köszönöm. Mások nem jelentkeztek. Most akkor Gepner úrnak a bizottság részéről adom meg a szót. Köszönöm. És köszönöm, hogy meghívtak engem. Emlékeztetnék arra, és egyetértek azzal az értékeléssel, ami itt is elhangzott. hogy 2013-ban vezettük be ezt a két keretet, Bizonyos sikereket értünk el, de nem volt teljes a siker, ezért is kellett ezt a két keretet ilyen hamar felülvizsgálni. A, amikor eh, az iparra iparág képviselőivel beszélgettünk és konzultációkat folytattunk konkrétan az EUVK-val kapcsolatban, akkor az derült ki, hogy néhány dolgot elnéztünk, és eh, az ágazat képviselői célzott javaslatokra, célzott javításokra tettek javaslatot, amelynek révén, amelyeknek révén eh, népszerűbbek lennének ezek az alapok. Ugye ez nyilvánvaló, hogy a kockázati tőke piacunk az sokkal kisebb, mint az amerikai, az alapok maguk is kisebbek, és a teljes piac is kisebb, tehát nagyon komoly növekedési lehetőség van még Európában, ehhez persze javítani kell a kereteket. A két legfontosabb változás, amire javaslatot tettünk, az először is a nagyobb adat alapkezelők számára kinyitni ezeket, vagy megnyitni ezeket az alapokat, és örülök neki, hogy a raportőr ezt támogatja. Mi úgy gondoljuk, hogy ezáltal az alapok sokkal több befektetőhöz juthatnak el, és aztán ezeket az alapokat el lehet adni majd nagy intézményi befektetőknek is, és mindez az EUVK-t és a szociális vállalkozási alapot is olyan alap típussá teheti, amely megbízhatónak minősül. Aztán a másik fontos változás az a az eligible asset investment portfolio, finanszírozható eszközök eh, definíciója, eh, és eh, amennyiben ezeket sikerül valóban megváltoztatni, akkor jobb sorsa lehet ezeknek az alapoknak. Nem gondoljuk, hogy a 100 ezer eurós belépőjegyet meg kell változtatni, tehát a beruházóknak 100 ezer euróra lenne szüksége ahhoz, hogy ilyen alapokba beszállhassanak. Amikor ezt eh, felvetettük az ágazat képviselőinél, nem nagyon volt rá eh, igény, hogy megváltoztassuk ezt a 100 ezeres küszöböt. A 100 ezeres küszöb egyébként egy elég könnyen menedzselhető teszt, Más tesztek azok kevésbé, kevesebb támogatást kapnának az ágazat részéről, mert sokkal komplikáltabb lenne a, például megvizsgálni a befektetőnek az, az anyagi körülményeit. Ami a szavatoló követelményeket illeti, na, szerintünk a lényeg az, hogy az alapkezelők számára vonzó legyen ez a két fajta alap, könnyen létre lehessen azokat hozni, ráadásul a speciális termékszabályok alapján nagyobb védelmet kapnak a beruházók, védi őket a százezres küszöb is, ezért is gondoljuk azt, hogy a szavataló tőke követelmény az kevésbé szigorú kell, hogy legyen, mint az ABAK irányelv alapján lenne. Az ESMA-val kapcsolatban pedig minden megoldást támogatunk, aminek révén egy könnyebb szabályrendszer alakul ki, és vonzóak lennének ezek az alapok. Egyébként itt a management kampaninál van, van szó, a kezelő cég az nem fogja kivásárolni a beruházókat, hogyha valami e, félre siklik. Azokat a dolgokat máshogy kell kezelni. Ami a, az útlevelet illeti, a kezelési útlevelet illeti, megint csak nem találtunk semmi bizonyítékot arra, hogy a kezelők a saját tagállamukon kívül akarnának alapokat létrehozni a nagy alapkezelők egyébként megtehetik, hogy létrehoznak ilyen alapot az útlevéllel, amennyiben egy teljes kezelési útlevelet hozunk létre, akkor egyszerűen hátráltatjuk az egész átírási, javítási folyamatot, a tárgyalások végeredménye pedig rosszabb lenne a mi várakozásaink szerint, mint most. Eh, bonyolultabb lenne a jogszabály, további szabályok kerülnének be a host és home viszonylatokban, és eh, ezt a keretet eh, inkább kevéssé tenni vonzóvá, nem pedig vonzóbbá tenni. De természetesen készek vagyunk arra, hogy a kezelési útlevél kérdését az abak irányel felülvizsgálatánál újra megvizsgáljuk, de jelenleg nem nyúlnánk hozzá ehhez a szövegrészhez. Az, hogy az ESMA a felügyeletnél nagyobb hatásköröket kapjon, azt támogatjuk. A rendeletet a bizottság felülvizsgálja éppen, és noha még nem tudjuk ennek a felülvizsgálatnak az eredményét, ezért a konkrét javaslatról most nem tudok érdemben semmit mondani. Köszönöm. Thank you very much uh, to the... Nagyon szépen köszönjük a bizottságnak. A jelentéstevő következik, tessék. Csak szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és a bizottságnak a meglátásaikért. Köszönjük. Ismertetem az ütemtervet. Március 22-én vagy 23-án szavazunk az Ekonban, és utána kezdődik a háromoldalú egyeztetés. Ezzel a napirendi pontot lezárom, és haladunk tovább. A hetes napirendi pont következik, Az Európai Statisztikai Programról szóló napirendi pontunk következik illetve az erre vonatkozó rendelet kibővítése, hatájának meghosszabbítása 2018-2020 közötti időszakra. Az elnök maga a jelentéstevő, és mint ilyen szeretném megköszönni mindenkinek, aki módosítót nyújtott be. A legtöbb megerősíti az Európai Bizottság javaslatát, annak megfelelően, ahogyan azt én is támogattam a jelentés tervezetemben. Azonosítottam néhány olyan területet, ahol, amelyeken összpontosulnak a kollégák módosítóik. Az első módosító csokor az átfogó mutatók kidolgozására vonatkozik, ami a migránsok és menekültek helyzetét illeti az Európai Unióban. Többen támogatják azt, hogy egyfajta metodológiát dolgozzunk ki az európai intézményekkel karöltve, a nemek közötti egyensúlyra vonatkozólag, aztán vannak módosítások, amelyek foglalkoztatási indikátorok létrehozását ösztönzik a különböző munkavállalási módú, módozatok felbontásában. Külön figyelmet szenteltek a kollégák annak, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha egy tagállam kilép az Európai Unióból. Ez a módosítók első csoportja. Azt hiszem, ezeket többnyire támogatni tudjuk. Legtöbbjüket egyébként már be is építettem a jelentés tervezetbe. A második terület olyan módosítókat tartalmaz, amelyek olyan új mutatók kialakítását ösztönzik, amelyek túlmutatnak a GDP-n. Ide tartozik a környezetvédelmi fenntarthatóság és a külpolitikai hatások. Harmadsorban voltak olyan módosítók is, amelyek agregált mutatók kialakítását ösztönzik, amelyek a jövedelembeli egyenlőtlenségekre térnek ki, és a statisztikák felhasználó barát voltára is vonatkozott néhány módosító, az adatok hozzáférhetősége, hozzáférhetőségének javítása egy ilyen fontos kérdés. Sven Gigó nyújtotta be egyébként ezen módosítók egyikét, másikát. Köszönöm szépen a kollégáknak a módosításokat. A mai vitát követően egyébként neki látok annak, hogy kialakítsam a kompromisszumokat, amelyekkel a különböző politikai frakciók közelíthetnek egymás álláspontjához. Köszönöm. Mátó úr, az LPP, e ennyi tevője tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, először is szeretném megköszönni önnek a munkát, köszönöm a kollégáknak és a kiváló együttműködést. A módosítók, ahogyan ön is elmondta, megfelelő irányba mutatnak. Úgy hiszem, hogy ez a szöveg meglehetősen jó. Az Európai Bizottság is a prioritásai ismertetésekor jelezte, mennyire fontosak a jó minőségű statisztikák és fontos az is, hogy mielőbb megfelelő adatokhoz jussunk. Én is hasonlóképpen gondolkodom, hiszen az Európai Unió szakpolitikáit csak úgy tudjuk kialakítani, hogyha megfelelő adatokra tudunk támaszkodni. Fontos az adatok minősége és összehasonlíthatósága is. Fontos továbbá, hogy az európai statisztikai rendszer ellenőrizhetővé tegye a három legfontosabb célkitűzésünk alakulását. Nagyon jó minőségű statisztikákra van tehát szükségünk. Az is fontos, hogy az EU statisztikai szükségleteit mielőbb ki tudjuk elégíteni, és az európai statisztikai rendszer ter- termelékenységi produktivitását is javítanunk kell. Azt hiszem, az előterjesztett javaslat megfelel ezeknek a követelményeknek, úgyhogy többet nem is szeretnék mondani. Köszönöm. Köszönjük. Az ALDE frakció részéről, tessék. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Szerintem ez egy olyan téma, ahol nagyjából egyetértünk egymással, nem hiszem, hogy különösebb nehézségünk lenne ezzel a témával kapcsolatban. Arra azért emlékeztetnék, hogy érdemes lenne egy kicsit ambiciózusabbnak lennünk. Rengeteg olyan terület van, ahol statisztikákra kell támaszkodnunk. Nyilvánvalóan a forrásaink korlátozottak, ezért nem tudunk minden ilyen jellegű igénynek eleget tenni. Eh, az ALDE fontosnak tartja, hogy minden kezünkben lévő eszközt bevessünk az igazságtalanság és egyenlőtlenség orvoslására a statisztikák révén is többek között. Mindannyian tudjuk ugyanis, hogy a növekedésből nem részesül mindenki egyformán, ez is egy olyan probléma, amelyet kezelnünk kell. Az előttem szóló már elmondta, mennyire fontos, hogy a nemzetközi hírnevünket is fenntartsuk, az ne csorbuljon, de szükség van általában véve egy jó statisztikai rendszerre, és ilyenkor nem csak azt kell vizsgálni, hogy mi fontos a növekedés szempontjából, és nem csak az aktuális témákat kell vizsgálni, mint ahogy most például a bizottság követeli a menekültekkel kapcsolatos adatokat. Egy általános adatkorpuszra van szükség. Nagyon jó lenne, hogyha az európai statisztikai rendszer összehasonlítható adatokat tartalmazna, hiszen fontos tudni azt, hogy hogyan viszonyul a munkanélküliség Európában az USA beli adatokhoz, a kanadai adatokhoz, az oroszországi adatokhoz, és így tovább. Nagyon fontos, hogy jobb Európát teremtsünk. A módszertannal is vigyázni kell, szükség van egy nagyobb arányú konvergenciára, hiszen mindig azt szokták mondani, hogy a statisztika a hazugság egyik legelegánsabb formája. Éppen ezért is kell nagyon odafigyelnünk a módszertanra. Ha nincsenek összehasonlítható statisztikáink, akkor az csak káoszhoz vezet. lo que tenemos con los pocos medios que tenemos, yo creo que es, respetando lo de la desigualdad. Fontos, hogy a kevés kezünkben lévő eszközzel megfelelő statisztikákat tudjunk előállítani, főként egy olyan fontos téma területén, mint amilyen az egyenlőtlenség. Hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor azt hiszem, elmondhatjuk, hogy jól hasznosítottuk a forrásainkat a számunkra fontos témák kezelése érdekében, de ez nyilván persze az illetékesek fel. Még egyszer köszönöm, elnök úr, az ön jelentéstevőként elvégzett munkáját. Elnök, köszönöm, Sven Giegold. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném önnek megköszönni ezt a kiváló jelentéstervezetet. Rengeteg font, számunkra is fontos kérdést felvet a szövege. Ilyenek például a nemi erőszakra vonatkozó statisztikák, a migrációs statisztikák és a szociális ügyekre vonatkozó statisztikák, valamint a fenntartható fejlődésre vonatkozó adatok. Ezen túlmenően az Európai Statisztikai Program felülvizsgálat azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk a néhány évvel ezelőtti munkánkat. A programban lefektetett néhány rendelkezést még nem sikerült a gyakorlatban végrehajtani. Fontosnak tartom a Eurostattal foglalko- ö, folytatott párbeszéd szempontjából is, hogy megvizsgáljuk, mi az, amit sikerült megvalósítani a programból eddig, és mi az, amit nem ezért olyan módosításokat nyújtottunk be, amelyekkel emlékeztetünk néhány nyitott kérdésre. Három ilyet szeretnék csak most el, ö, megemlíteni. A, az Európa 2020 stratégia mutatói sokszor elavultnak bizonyulnak. Néhány kulcsfontosságú mutató esetében a legfrissebb adatok 2014-es adatok hogyha komolyan gondoljuk, hogy a 2020-as stratégia fő stratégiánk legyen, akkor jóval frissebb adatokra lenne szükség. Egy másik fontos kérdés az internetes oldal felhasználó barát volta. Kívánatos lenne, hogy felhasználó barát legyen, de még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Fontos, hogy a statisztikákat úgy mutassuk be, hogy azokat fel tudják használni tanárok, oktatók általában, egyetemi hallgatók, diákok. A Eurostat weboldalának egy nagy része még mindig viszonylag nehezen hozzáférhető, hogyha az ember nem ismeri a megfelelő szoftvereket. Nem felhasználóbarát ez a weboldal, és fontosnak tartám, hogy ez változon, hogyha hozzáadott értéket kívánunk teremteni a polgárok számára. És aztán végezetül fontosnak tartom azt, hogy a gazdasági tevékenységet az ENSZ ajánlásainak megfelelően mérjük. Úgy gondolom, Európában is ezeket a mutatókat kellene alkalmaznunk. Több javaslatot is előterjesztettünk tehát, úgy gondoljuk, hogy több kolléga is nagyon jó módosításokat javasolt, az ALDE és az SND az egyenlőtlenséggel kapcsolatosan, a baloldal az adóelkerüléssel kapcsolatosan, a néppárt a területi dezagregációval kapcsolatosan, és ismét csak az SND részéről a körforgásos gazdaság témájában, vagy Nina Jill részéről a foglalkoztatási mutatókra vonatkozólag. Rengeteg nagyon értékes ötletet vetettek fel a kollégák, és örülnék annak, hogyha a Eurostat elmondaná, hogy a jelenlegi program milyen egyéb rendelkezéseit tudják még a gyakorlatba átültetni, és mikor kívánják az Európai Statisztikó, Statisztikai Program régi verziójának a, a felvetéseit átültetni a gyakorlatba. Köszönöm. No. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentős többeket meghallgattuk, az KGDI-ban Anna Mansur. Köszönöm szépen, elnök úr. Kappelasszony nem tudott jönni, és ezért az ő nevében szólalok fel. statisztikák nagyon fontosak, hogy az európai szakpolitikák eredményeit mérjük. De hát azt hiszem, hogy helyesebb volna nem haladásról, a szakpolitikák eredményeiről beszélni, hanem hatásairól beszélni. Hiszen nem biztos, hogy pozitív hatásokat érnek el ezek a statisztik, ezek a szakpolitikák. Nem kell alapvetően dogmatikusan abból kiindulni, hogy az EU szakpolitikai mindenképpen pozitív hatással járnak. Azután a demográfiai fejlődéshez hozzá kell tenni, hogy az Európai Unió menekült politikája is befolyásolta a demográfiai helyzetet. Ráadásul az éghajlatváltozási statisztikákról mondottakkal nem tudunk teljesen egyetérteni. Úgy gondoljuk, hogy a legújabb éghajlatváltozási kutatások eredményeire is tekintettel kell lenni. Például az éghajlatváltozási panelben csaltak, ezt tudjuk most már. És bizony ezeket a tényeket is figyelembe kell venni, hogy gyakran félrevezetnek bennünket. A negyedik szempont pedig nagyon fontos, a bizottság azt gondolja, hogy a tagállamok nem tudják elérni a célokat, ezért EU szintű lépésre van szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen megállapítás nincs kellőképpen tényekkel alátámasztva. A statisztikai adatokat a tagállamok gyűjtik. Az EU persze támogathatja a tagállamokat, koordinálhatja a munkájukat, de hát nem lehet kijelenteni, hogy a tagállamok nem voltak képesek arra, hogy a célokat elérjék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Everárs a Eurostat képviseletében van itt. Kéri a szót, mert akkor megadom neki. Everárs vagyok, a Eurostat igazgatója vagyok, a ISS governance-ért felelek, és ilyen módon az európai statisztikák jogi keret rendszeréért is. Nagyra értékelem az előadó és az árnyék előadók munkáját, és persze köszönöm mindenkinek, aki módosítóival próbálja a jelentés tervezetet gazdagítani. Az ECON szakbizottság és az Európai Parlament mindig is támogatta a statisztikák ügyét, és hangsúlyozta, hogy átfogóbb, összehasonlíthatóbb és modernizáltabb statisztikákra van szükség. Az önök szakbizottsága mindig aktív volt az Eurostat támogatásában, abban, hogy az Eurostat magas szintű, jó minőségű statisztikákkal bizt, szolgáljon a döntéshozók számára. E prioritás soha nem volt ennyire egyértelmű, mint a jelenlegi turbulens időkben, amikor az objektivitást az úgynevezett alternatív tények használatával vonják kétségbe a 2018-2020-as Eurostat program ilyen módon nem akarja a 2013-2017-es statisztikai programot átalakítani, vagy teljesen új európai statisztikai programot útjára indítani. Nem. A új programozási időszakban csupán arra törünk, hogy az európai statisztikai rendszer működését biztosítsuk, és az egyre növekvő elvárásoknak megfeleljünk. A jelenlegi forrásokkal nincs is lehetőségünk arra, hogy hatalmas kvantumugrást tegyünk, sokkal inkább a meglévő rendszerünket akarjuk konszolidálni, másrészt ugyanakkor az a célunk, hogy érvényre juttassuk azokat a prioritásokat, amelyeket már meghatároztunk, és így szolgáljuk ki a jelenlegi szakpolitikai igényeket. Valóban, ahogy az önök javaslata is megfogalmazzam, látjuk a technikai előrelépés területe lehetőségét, például a migráció, a szociális adatok statisztikája területén. Ezért tehát készen állunk arra, hogy önökkel a tárgyalások során megvitassuk az önök elképzeléseit, például a 83-as migrációra vonatkozó, vagy a 63-as az EU 2020 vagy a 64, amely a web oldalról szól, módosítókban, um, megfogalmazott kérdésekben. Gondolkozunk a 43, 45 és a 47, valamint a 48, amely módosítók um, sok témával, a legutolsó az mezőgazdasággal foglalkozik. Ezekben is szívesen nyitunk vitát. Lássuk a 63-asat. Ennek célja az, hogy az Európa 2020-as stratégia megvalósulására vonatkozó indikátorokat nyomon követhesse. Gigold úr beszélt éppen az előbb erről. Minnyáján meg vagyunk róla győződve, önök is, hogy az Eurostat részéről fontos az időben való adatok publikálása, de biztos megérték azt is, hogy persze az adatok megbízhatósága nagy prioritása rendelkezik, nem szabad, hogy ezt a célt kompromitáljuk, meg kell találnunk minden indikátor számára a megfelelő közétételi időpontot annak érdekében, hogy magas szintű megbízható adatokkal rendelkezünk. A Eurostat az Európa 2020-as stratégia öt tematikus területéről négyben egy éven belül információkat ad át. Egy terület van, ahol ezt nem biztosítjuk, ez az éghajlatváltozás. El tudom magyarázni, miért van ez így az például az energiafogyasztásra vonatkozó adatok önkéntes tagállami adatál átadáson alapulnak, nincsen semmi határidő. Ugyanakkor az adatokat mégiscsak a kívánt 12 hónapos határidő után néhány hónappal adjuk át, de ugyanakkor az éghajlatváltozást kiváltó gátok, gázok kibocsátása tekintetében az Eurostat nem tud nyomást gyakorolni a környezetvédelmi ügynökségekre, hogy adják át az adatokat. Az új indikátorok tekintetében nyomon követjük az indikátorokat, a politikai kéréseket, és persze módszertani viták után igyekszünk ezeknek megfelelni. Tájékoztatni szeretném önöket arról is, hogy az Európa 2020-as indikátorok tekintetében mindig frissítjük a weboldalunkat, és így az éves Európa 2020-as nyomon követési jelentés korábban el lehet majd készíteni, mint a korábbi években. A 62-es és a 84-es módosítók a Eurostat weboldalán való adatok publikálásáról szól. Persze évek óta dolgozunk ezeken a kérdéseken, és vártam is Gigold úrnak ezek az észrevételeket Gigold úrtól. Az Eurostat számára az Eurostat számára az elsődleges prioritás, hogy érthető, közérthető, használható adatokat kommunikáljunk, tegyünk közzé, a weboldalunkon is mindenki számára érthető és közérthető legyen. Ez biztosíthatom önöket, hogy az elmúlt években az Eurostat nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a statisztikai eredményeket jobban kommunikáljuk és a weboldalunkat javítsuk. Például különböző vizualizációkat, térképeket, grafikonokat is megjelenítünk. Néhány héttel ezelőtt például a weboldalunkat egy új fejezettel, What's New, mi, újdonság, mi az újdonság, új hírek eh, gazdagítottuk. Ezen felül a Eurostatnak Twitter és Facebook ekantja is van, eh, ezeket egyre többen követik, followolják. Mi több rendszeresen nagyon pozitív feedbacket, visszajelzést kapunk, például a felhasználók közönségétől, amelyek az ESA-ba, ESAC-ben, az Európai Statisztikai Tanácsadó Testületben e, ölt intézményes formát. Tehát biztosíthatom Gigold urat, hogy dolgozunk ezen a területen, igyekszünk nem megpihenni a babérjainkon, és új megoldásokat keresünk. Egy külső benchmarking tanulmányt is útjára indítottunk, melynek célja az, hogy megállapítsuk, hogy az Eurostat weboldala mennyiben felel meg az új user vagy felhasználói elvárásoknak a statisztikák összehasonlíthatósága tekintetében, és um, ezt a munkát az év második felében fejezzük be. Természetesen egy csomó más módosítóhoz most nem tudok hozzászólni, de természetesen készen állok arra, hogy az előadóval való um, munka során eh, kommentárjaimmal lássam el ezeket a módosítókat, ha ezt kérik. Azzal zárom mondandómat, hogy az európai statisztikai rendszernek az új elvárásoknak kell megfelelnie, és keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet az európai statisztikákat egy olyan rendszerben megjeleníteni, hogy ezzel a döntéshozók a politika számára és a tagállamok számára segítséget nyújtsuk a döntéshozatal hozat során, és a tagállami statisztikai rendszereket is segítsük. Természetesen semmifajta kondicionalitást nem fogalmazunk meg a költségvetések tekintetében, a költségvetés áll és világos, a több éves pénzügyi terv eh, tekintetében eh, az Eurostat költségvetése világos, és az éves programok is világosak. Köszönöm az előadónak, és köszönöm a szakbizottságnak a javaslataikat, köszönöm a támogatásokat, melyel a jobb európai statisztikák ügyét szolgálják, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a rendelkezésükre állunk, hogyha bármilyen kérdést tisztázni szeretnének. Köszönöm. Köszönöm, és köszönjük a bizottságnak is, valamint az árnyékelődőknek is a, mindezt, amit elmondtak. Azt gondolom, hogy egy igen széles közös alapra tudunk építkezni. Az is jó, hogy az én javaslataim, illetve az önök javaslatainak egy jelentős részét az Eurostat is támogatja. Némely javaslattal kapcsolatban vannak fenntartások, nüanszok, ha úgy tetszik, de összességében eh, én eh, azt gondolom, hogy jó kompromisszumok születhetnek, amelyeket aztán majd eh, végre is lehet hajtani a lehető leghamarabb. Én nem is fűznék semmi mást ehhez a témához, és észszerűnek tartom az elhangzott javaslatokat, nyilván a finom hangolás most jön. Ugyanakkor optimista vagyok. Nézzük a menetrendet. A No, this is uh, is wrong, the date of the Rosszak a dátumok, nem? Ja, március 27. Jó. Tehát március 27-én szavazunk. E, ha 27-én kellett volna szavazni februárban, akkor bajban lennénk. Nos, e, köszönöm mindenkinek. Ezzel lezártuk a napi rendet. Következik majd a Jurival közösen tartandó ülés. Addig szünet.